Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take your seat? Üdvözlök mindenkit, kérem foglaljanak helyet. We waited enough time. Éppen eleget vártunk, és úgy gondolom, hogy már megérkeztek a szakbizottság tagjai, úgyhogy megnyitom a regi szakbizottságnak a mai ülését. Az első pontunk a napirend elfogadása. Mindenki megkapta a napirend tervezetet. Valamit szeretnék hozzáadni. Miután múlt hétfőn kiküldtük a napirend tervezetet, július 8-án a bizottság átadott egy delegált jogi aktust az Európai Parlamentnek, amelyet elküldtünk önöknek július 9-én. Az Európai Parlament megint csak időszűkébe került, mert a delegált jogúi aktusokra vonatkozó szabályok szerint, ha két naptári hónapon belül nem dönt az átadás adson átadást a számolva, vagyis szeptember 8-ig az Európai Parlament, akkor a delegált jogi aktust elfogadottnak minősítik. Ezért aztán kénytelenek vagyunk felvenni a jogi aktust a napi rendünkre van. Legyen ez az utolsó napi rendi pontunk holnap. Miután Kessler úrral lefolytatjuk az eszmecserét. Van ellenvetés. Ha nincs, és nincs semmi megjegyzés a napirendel kapcsolatban, akkor elfogadtuk a napirendet. Június 17, az ülés jegyzőkönyvének elfogadása, mindenki megkapta a jegyzőkönyvet. Ha nincs ellenvetés az ülés során, akkor elfogadottnak minősítjük. Van -e ellenvetés, nincsen, akkor a következő napi rendi pont az elnök közleményei. Két közleményem lenne, megpróbálom rövidre fogni. Először is, ma reggel, a Koter bizottsági ülésen, a régiók bizottságában részt vettem az ülésen. Nagyon kedvesen meghívtak és meghallgatom egy előadást a Regionális Szakbizottság munkájáról, arról, hogy hogyan működhetnek jobban együtt. Mi a Regi Szakbizottság és a Koter Bizottság a Régió Bizottságában. Nagyon örülök, hogy a Koter minden olyan dolga foglalkozik, amivel mi is. Nagyon kellemes eszmecserét folytattunk, És nagyon örülök annak, hogy a jövőben jó együttműködés elé nézhetünk. A második bejelentésem. A szakbizottsági elnökök értekezletét illeti, amit Strasbourgban tartottunk múlt héten. eszmecserét folytatunk a bizottság alelnökével, Timmermans úrral. Ez a része a munkaprogramnak, amiben megállapodtunk. Ez egy eszmecsere és szorosabb együttműködés az alelnök és a szakbizottsági elnökök értekezletek között. Feltettem a kérdéseimet, a megvalósítási szakaszban levő politikákról, például a kohéziós politikát illetően, és az eszközöknek a koordinálásáról a strukturális alapok és a stratégiai beruházási alap jobb összehangolásáról. Timmermans úr teljes mértékben egyetértett velem, és a kohéziós politika nyomon követésében egyetértettünk. Említette, hogy a 2016-os bizottsági munkaprogramnak ez része, hogy az Európai Unió politikát jobban összehangolják. Ez lett volna a két bejelentésem. Ez történt az elmúlt héten, napokban. Most pedig munkaértekezlet a területi kormányzásról és a kohéziós politikáról. A kutatási egységet, a Policy Department B egységet megkértük, hogy ebben a témában munkaértekezletet szervezzenek, mert ez egy új elképzelés. Két fontos területe van a terület alapú megközelítés és a több szintű kormányzás. <clears throat> Három előadást fogunk hallani a különböző aspektusairól. Először egy bevezetőt, aztán az önkormányzatok perspektíváját hallgatjuk meg, majd a jó gyakorlatokra hallunk példákat. Flandria területén. Kai Bőme úr és Susanne Zilmer lesznek az előadóink a Spatial Foresight intézménytől, aztán Abel Schumann, a Public Governance and Territorial Development részétől az OECD-nek, aztán René van der Leck, amely a területi tervezés mm, osztályának az egyik igazgatója Flandriában. Utána feltettek a kérdéseiket. Én másfél órát javaslok erre a napi rendi pontra. és 4.45-kor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Az Európai Bizottságnak a képviselői, Matko Márton, a DG régiótól, és itt van velünk, úgyhogy most megadnám a szót Bőme úrnak és Zilmár asszonynak tesek. Thank you very much. Good afternoon, everybody. My... Köszönöm szépen. Jó napot kívánok! Kollégámmal együtt megpróbálunk 15 percben rövid áttekintést nyújtani a területi kormányzás és az ehhez kapcsolódó szakpolitikák témájáról. Nagyon összetett ez a terület, úgyhogy nyilván csak gondolkodtató e, elképzeléseket tudunk önöknek elmondani. Megvizsgáljuk azt, hogy mi is a területi kormányzás, hogyan kell értelmezni, és ezt megpróbáljuk kötni a kohéziós politikához. Mit kell megvizsgálnunk, intézményes kapacitások és egyéb területek kapcsán. Végül pedig a területi kormányzás előnyeiről, kihívásairól fogunk beszélni. hogy jól gazdálkodjunk az idővel, talán azzal kezdenénk, hogy mi is valójában a területi gazdálkodás, hogyan lehet definiálni. Átadom a kolléganőmnek a szót. Nos, hogyan is értelmezzük mi ezt? Eddig még nem született megfelelő definíció, de két alapkoncepció már elhangzott, amelyen alapul a területi kormányzás. ez egyik a többszintű kormányzás, amelynek a célja, hogy minden érintettet összehozzon a különböző ágazatok képviseletében, különböző szinteken, illetve a helyi alapú megközelítés, a területi sajátságokat figyelembe véve, illetve a területekre gyakorolt hatást figyelembe véve. Ezen kívül van még egy hosszú tejevú kérdés is, nem csak egy ágazatra koncentrálunk, hanem az egész társadalmi célkitűzésekre. Összegez, összegzésképpen egész egyszerűen azt mondhatjuk, hogy a területi kormányzás olyan jó kormányzás, ami egyértelmű kapcsolatban van az érintett területtel, amelyre a szakpolitika vonatkozik. Azonban a kérdés az, hogy mi a köze a kohéziós politikához. Ennek széleskörű koncepciója kapcsolódik ehhez. Három dimenziót próbálunk megvizsgálni, már a területiség elhangzott, Megvizsgáljuk azt, hogy megerősítette-e az előző időszakhoz képest a kormányzást, mint hosszú távú stratégiai célkitűzés, illetve hat elemet is megvizsgálunk a jelenlegi kohéziós politikában. Az egyik a közös keret bevezetése, a második az eredményorientáltság, a 2014-20-as időszakra, tematikai koncentráció, partnerségi elv, az integrált területi befektetés például, aztán a finanszírozás elkülönítése a városok fejlesztésére, végül, de nem utolsó sorban még valamit tapasztaltunk, nevezetesen azt, hogy egyre több pénz kerül a nemzeti programokba szemben a regionálisokkal. Ha veszük ezt a három dimenziót, a részleteket megtalálják az anyagban. Az értékelésünk eredménye az volt, hogy ami a partneri kapcsolatot illeti, a programozási időszakra nagyon sok potenciális lehetőséget tartogat, a partnerekre kell koncentrálni, és területi hangsúlyjal ellátni mindezt. Ami a közösségi fejlesztést, integrált területi beruházást illeti, igen, erőteljes a hangsúly a helyi megközelítésen. De nagyon kis eszközökről van szó, a két nagy a két eszköz valamilyen forradalmi eredményt nem hozhat. Nagyon jók, de hatásuk bizonyos keretek között érvényesül csak. Aztán meg kell határozni bizonyos összegeket erre a célra, mégpedig a városi fejlesztés, ez egyértelmű. Ami a partneri, partnerségi elvet illeti, ez új eszköz, nagyon fontos. Másrészt kicsit szkeptikusak vagyunk a tematikai koncentráció terén, hogy mi helyzet a strukturális kohéziós alapoknál, ugyanaz a helyzet az inkább nemzeti jellegű programok felé való eltolódással, úgyhogy itt kicsit nehezebb a dolgunk ami a közös kereteket, az eredményorientáltságot illeti, ezek egyelőre, mintha semlegesek lennének. Nos, ennyit az helyi ö, dimenzióról. Hogyha a kormányzási dimenziót nézzük, a közös keret különböző fajta finanszírozási eszközöket hoz össze, és ez nagyon jó, meg kell erősíteni. Ugyanez a helyzet a partneri, partnerségi elvel, ugye különböző szinteken, különböző érintettek fognak össze. Közösségi szintű fejlesztés, integrált területi beruházás, megint erőteljes a hatása, úgyhogy hasznos lehet. Aztán, ami a összegek elkülönítését, illeti ennek megint pozitív a hatása, megerősíti a kormányzási dimenziót. A nemzeti szint felé való egy mozdulás kicsit nehéz, mert gyöngítheti a különböző szinteket. És speciális területekre koncentrálhat, mint széles körülre. Úgyhogy megint részletesebben az anyagunkban nézzék meg, kérem, az érvelésünket. Aztán, ami a stratégiai hosszú távú dimenziót illetve hogy ez hogyan erősödik, a legtöbb területen, amit megvizsgáltunk, azt tapasztaltuk, hogy meg kell erősíteni ezt a területet. Az egyedüli terület az eredményorientáltság, ahol nem föltétlenül pozitív eredményeket tapasztaltunk. Tehát inkább közeljövőre koncentrál, mint a hosszú távú perspektívákra. De megint ez attól függ, hogy hogyan kerülnek végrehajtásra különböző programok, és a tagállamok hogyan állnak ezekhez. Ez a végrehajtási kontextus. Ez rendkívüli módon meghatározza azt, hogy hogyan lehet megerősíteni, illetve megragadni ennek a lehetőségét. Engedjenek meg néhány szót erről. A kontextus rendkívül fontos. És itt különböző típusáiról beszéltünk a kontextusoknak. Van intézményes, jellegű az adott országban vagy régióban, aztán az örökség, kinek kell részt venni a folyamatban, mert ugye különbözőképpen látjuk a felelősséget a különböző ágazatokban, országokban, régiókban. Aztán a társadalom szerepe is más és más Európa különböző területein. Különböző hagyományok vannak a kormányzás terén és a folyamatok terén, ezek pedig állandóan fejlődésben vannak. Itt a térképen tüntettük fel, csak jelzésértékűen, a Világbank mutatói felhasználásával amelyek jelzik, hogy milyen politikai stabilitású területekről van szó, stb. stb. Azt látjuk, hogy az észak-európai országokban, mint például Svédország, Dánia, erőteljesebb ez az örökség, kevésbé jobbak a hagyományok Kelet-Európában ilyen szempontból, illetve Dél-Európa bizonyos területein. A harmadik dolog az egyéni driverek kérdése. Hogy a területi kormányzásban mindez hogyan tükröződik. Végül pedig a kormányzás bizonyos módjai. Hiszen különbözőképpen jelenhetnek ezek meg, négy különböző módról van szó, ezek különböző szinten jelennek, meg attól függen, hogy mit ismernek az érintettek, más és más módszert alkalmaznak. Végül pedig nem lehet ugyanazt mindenkire ráhúzni megoldásként, bár lehet, hogy nem ezt szeretnék hallani. Ugye a kontextustól függ, hogy melyik megoldást választjuk. Ugye a kérdés az, hogy milyen fajta intézményes kapacitásokra van szükség. Nos, ebből a szempontból tudatába kell lennünk annak, hogy ez hosszú időt igényel, mint folyamat. Nagyon sok mindenkinek kell hosszú távon aktívan részt venni ebben a folyamatban. Ami az intézményes kapacitást itt két típusról van szó. Vannak, akik felvállalják a vezető szerepet, itt egyértelműen látszanak a felelősségi körök, amelyek mentén dolgozhatnak az emberek. Nagyon fontos az is, hogy milyen hatáskörökkel látjuk el ezeket az illetőket mind a résztvevő személyeknek, mind az intézményeknek kell tudni vezetni ezt a folyamatot. Hosszan beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet felismerni az adott személyt. Az ember általában felismeri őket. A folyamat során. De azt is látnunk kell, hogy ez az adott személy vagy intézmény megfelelő kapacitással, forrással rendelkezik-e a feladat ellátásához, hiszen egy ilyen irányítási folyamat vezetése hosszú időt igényel. Ha az ember jó minőségű kormányzást akar, akkor bizony sok mindenkit be kell vonni ebbe, nagyon sok forrásra van szükség, mégpedig rendszeresen. Nem elég csak időnként foglalkozni ezzel. Aztán az érintettek intézményes kapacitásának is rendelkezésre kell állnia. Ez nagyon fontos. El kell ismernünk azt is, hogy idővel változások következhetnek be. Változhatnak az érintett csoportok, a különböző feladatok, és minden rugalmasság ellenére azért meg kell határoznunk egy bizonyos keretet, hogy bizonyos biztonsággal ö, mozoghassunk eh, ezen a területen. Nyilván alkalmazkodni kell a folyamathoz, ahogy telik az idő. Tehát az intézményes kapacitás rendkívül fontos. Elég sok idő és pénz is kellhet hozzá. egyértelműen el kell döntenünk azt is, hogy miért is próbáljuk ezt elérni, milyen előnyökkel járhat mindez. Köszönöm. Ahogy ezt az elején is említettem, a területi irányítás egyik jellemzője az, hogy hosszú távú stratégiai perspektívával rendelkezik, és társadalmi célokat szolgál. Ez azt jelenti, hogy nem ez a fő cél, hanem eszköz más célok elérése érdekében. Ezzel a hozzáállással jobban figyelembe tudjuk venni az egyes területi sajátságokat, ki tudjuk jobban használni a potenciális lehetőségeket az adott területen, jobban rálátunk talán a problémákra, és az összes érintett döntéshozó, érintett összehozásával jobban tudjuk koordinálni a különböző szakpolitikákat, célkitűzéseket, mert mindannyian részt vesznek ebben a folyamatban. Ugyanakkor különböző célkitűzések, szakpolitikák, ágazatok, szintek jelenhetnek meg, és minden érintett tudatában van ennek, és előbb vagy utóbb aktívan kell megbírkozni mindezzel, ahelyett, hogy egyszerűen csak megtagadnák, hogy ezek léteznek. Mint ahogy említettem, ez rendkívül nagy kihívás, sok időt igényel, kapacitást is, és nagyon sok különböző megközelítése is szükség van. Különböző helyszíneken, a szakpolitikák részéről, és itt merül fel a kérdés, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy ezeket a kihívásokat leküzdjük, megerősítsük a területi kormányzást. Tehát tényleg el akarjuk érni ezeket az átfogó célokat. Most már közelítünk az előadás végéhez, és el kell mondanunk azt, hogy gyakorlatilag ez nem öncélú folyamat helyi, regionális szinten kell elkezdenünk ezt a folyamatot, ahhoz, hogy hatékonyabb, jobb megoldásokat találjunk területi kormányzási szinten. Tehát nem szabad elfelejtkeznünk arról, hogy ez nem öncélú folyamat, és ha úgy gondoljuk, hogy ez megfelelő, mint megközelítés, akkor elolvasván a rendelkezésre álló irodalmat, a sajtót. Azt tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag az állami ágazatban egész más kultúrára van szükség. Tehát gyakorlatilag eredményorientált teljesítményre van szükség, ilyenfajta hozzáállásra, hogy a dolgok tényleg megtörténjenek. Most nagyon sokszor említettük azt is, hogy az egyének hatáskörrel való ellátása is nagyon fontos, hogy tényleg a változások bekövetkezzenek. Végül, de nem utolsó sorban, a közelmúltban, vagy tavaly az ESZKON kiadott egy tanulmányt, Kérdés, azzal a kérdésre, hogy hogyan lehet előidézni a területi kormányzást. Itt öt alappontot soroltak fel, koordinálni kell az érintettek és az intézmények intézkedéseit, integrálni a különböző szakpolitikai ágazatokat, mobilizálni az érintettek részvételét, alkalmazkodni kell tudni a különböző változó kontextusokhoz, tehát bizonyos fokú rugalmasságra is szükség van. Aztán arra kell állandóan gondolnunk, hogy a különböző szakpolitikai folyamatok, illetve szakpolitikák milyen helyi hatással járnak. Ha erre gondolunk, akkor egyre nagyobb lesz a területi kormányzás. Hát nagyon röviden ennyit szerettünk volna elmondani, hogy egy rendkívül bonyolult helyzetről röviden beszámoljunk. Nagyon remélem, hogy ez hasznos lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon jó kiinduló pont az eszmecserére és vitára. És akkor most folytassuk az ülésünket. A következő előadásunk Schumann úr jegyzi. A többszintű kormányzási rendszerek illetve az önkormányzatok reformja címet viseli. Ez így van. Először is köszönöm szépen a meghívást erre a munkaértekezletre, hogy megosztam önökkel az OECD megállapításait és tapasztalatait. Fontos dolog elmondani, hogy az OECD olyan szervezet, amelynek sokkal szélesebb körű a tagsága, mint az Európai Uniónak. Amikor statisztikákat mondok, akkor nem csak az Unióról fogok beszélni, hanem az OECD egészére is, aminek természetesen kelet-ázsiai országok, Ausztrália, Chile és az Egyesült Államok is része. Nos, ha megnézzük a nemzeti szint alatti kormányzásokat az OECD-n belül, akkor az első dolog, ami szembe tűnik, az, hogy nagyon sok helyen van többszintű, nemzeti szintű alatti kormányzás, egészen pontosan 138.538. Két dolog nagyon szembetűnő. Az egyik az, hogy ott van az Egyesült Államok, és ott van Franciaország, ahol nagyjából ugyanannyi számú nemzeti szint alatti önkormányzat van, kormányzási szint van. Nyilván hatalmas E országról beszélünk, ahol 300 millió ember lakik, Franciaországnál látjuk, hogy sokkal kevesebb emberre jut ugyanannyi számú önkormányzat. Összességében majdnem 134 ezer önkormányzati szintű egység van az OECD-n belül, nagyjából 500 régió, és valamivel több mint 4000 középszintű egység, amely valahol a nemzeti és a helyi önkormányzati szint között helyezkedik el valamilyen formában. Hogyha kicsit jobban megnézzük a részleteket, hogy a különböző megközelítések hogyan néznek ki a nemzeti szint alatti kormányzáshoz, akkor két pillér mentén tudjuk megkülönböztetni az országokat. Az egyik ugye a föderális és az unitárius országok, az egységes oszt, egyosztatú országok, és ezeket a nemzeti szint alatti kormányzatok számával tudjuk jelezni. Vannak olyan országok, ahol egyetlen nemzeti szint alatti szint van, és általában ezek önkormányzatok, aztán a legjellemzőbb a két szint, az, hogy két szintet találunk a nemzeti alatt, az országos alatt, hogy vannak a helyi önkormányzatok, és vannak a valamilyen régiószerű ö, egységek, és vannak olyan országok, ahol három szintre tagolódik az irányítás. Vannak a, van az országos szint, alatt a régiók, valamiféle köztes átmeneti egység, illetve még ezen kívül a legalsó szint a helyi önkormányzatok. És nem meglepő, hogyha megnézzük ezeket az országokat, akkor van egy jellemző trend, hogy minél nagyobb az ország, annál ö, kevesebb szintre tagolódik a kormányzat. És a, ez, ebből megint az látszik, amit a, amire az előző előadás is rámutatott, hogy nincsen olyan megoldás, ami mindenkinek jó lenne, hanem meg kell vizsgálni, hogy maga az ország milyen, és a nemzet országos alatti kormányzása ahhoz kell megtalálni mindenkinek magának megfelelő mintát és modellt. Azt, hogyha megnézzük, hogy az országos alatti szint első szintje, ugye a regionális szint hogyan néz ki, akkor azt látjuk ezen az ábrán, hogy, hogy az átlagos lakosság számot, illetve a földrajzi kiterjedés méretét látjuk a két tengelyen, és azt látjuk, hogy itt hatalmas eltérések vannak. Vannak olyan országok, például Magyarország és Svájc, Csehköztársaság, ahol egy tipikus régió az néhány ezer négyzetkilométert tesz ki, és egy néhány százezer lakos él ezen az adott területen, és vannak jócskán olyan országok, akik kiszorultak erről a tábláról, például az Egyesült Államok, ahol egy átlagos állam mérete, ugye, ahol ott több milliós lakosságszámmal rendelkező régiókról beszélhetünk. Még belefért Németország, ahol nagyjából egy régióra 5 millió lakos jut, de azt látjuk, hogy nagyon nagy a szórás az egyes országok között. És természetesen nem csak az az érdekes, hogy az, az milyen a az országos alatti szintű kormányzás megoldása, hanem az, hogy mit csinálnak, mit tesznek, és ez, hogy milyen hatalom, vagy milyen erővel bírnak. Azt, hogy ezt hogy tudjuk mérni, az, az egyik ilyen mutatomvel mérhető, az az adott szintnek a köz, az állami kiadásokból való részesülése, részesedése. És azt látjuk, hogy azt vizsgáltuk, hogy mekkora rész jut az adott régióra, szintre a az állami kiadásokból és a, a GDP-ből. Dániában 60%-a az állami kiadásoknak Eh, országos alatti szinten dől el, és vannak olyan országok, például Görögország, Csigle, Új-Zéland, ahol a közkiadásoknak mindössze 10%-áról döntenek országos alatti szinten. Sok fontos szempont is felmerül. Tehát, amit itt látunk, az egyfajta módja annak, hogy mérjük azt, hogy milyen felelősségek, milyen uh, hatalom koncentrálódik ezeken a szinteken. De persze ez nem mutat teljes valós képet. Az is fontos, hogy nem csak az a fontos, hogy mennyit költenek ezen a szinten, hanem hogy milyen mértékű az autonomiájuk, amikor ezekről a kiadásokról döntenek. Itt ugye látjuk azt, hogy vannak északi országok, skandináv országok, ahol viszonylag magas nagy arányú közkiadásról döntenek a országos szint alatt, és aztán azt is látjuk, hogy ezeknek viszonylag kis szintű az autonómiája, nagyon pontosan meghatározott feladataik vannak, meg, meg is kapják hozzá a pénzt, de nem nagyon van beleszólásuk abból, hogy ezt a pénzt hogyan költik el. Tehát azért ezt sem szabad elfelejteni, hogy amikor ezt a zábrát megnézzük, hiszen ez nem fedi le teljesen a valóságot, nem ad valóságos képet. Eddig régiókról és államokról, országokról beszéltünk, most pedig nézzük meg az önkormányzati szintet. Itt alapvetően a nagyvárosi területekre szeretnék koncentrálni. Méghozzá azért, mert ezek nagyon különlegesek több szempontból, és ezért nagyon fontos, hogy a nagyvárosi környezet területeken hogyan szerveződnek az önkormányzatok. Azt látjuk, hogy ezek olyan területek, amelyek nagyon szorosan kapcsolódnak, funkcionálisan, szociogazdasági, szocioekonomiai szempontból mindannyian, mi mindannyian, akik nagyvárosi környezetben élünk, tudjuk azt, hogy egyik részében dolgozunk, a másikban lakunk, a harmadikban járunk jellemzően vásárolni, barátainkhoz megint máshová mennünk. Tehát a vállalkozások is így működnek, hogy mindenhol jelen vannak. De ezeket a de ezek a funkcionális kapcsok nem nagyon tükröződnek az ön, a, a fő nagyvárosi területek önkormányzatainak szerkezetében. Sok kicsi apró önkormányzatból áll össze egy nagyvárosi önkormányzat, és hogyha azt nézzük, hogy százezer lakosra hány önkormányzat jut egy ilyen nagyvárosi területen, akkor, akkor azt látjuk, hogy nagyon sok különböző ilyen terület van az, az Unióban is, és az OECD, az OECD országokban is. És természetesen ebből problémák is adódnak. Nem szabad elfelejtenünk, nagyon fontos, hogy bizonyos szakpolitikákat koordinálnak az egyes önkormányzatok, például a közlekedési politikát koordinálni kell nagyvárosi területen, és még sorolhatnánk hasonló területeket, közszolgáltatásokat, hogyha ezt hatékonyan akarjuk abszolválni ezt a feladatot, akkor bizony együtt kell működni. És akkor ne is felejtsük el, hogy így olcsóbb is összefogunk. Több tucat, több száz önkormányzat jelenléte feszültségeket okoz a rendszerben, és kihívások elé állítja azt abból a tényből, hogy az administratív struktúra ezeken a területeken nem tükrözi vissza a, a funkcionális szerkezetet, ezek reformokhoz vezettek, ezeket ezt láttuk az elmúlt néhány évben. Nagyvárosi szinten az egész OECD spektrumban kormányzási reformokhoz vezetett, megpróbáltak olyan rendszert létrehozni, amely jobban leképezi ezt a, ezeket a kapcsolódásokat, funkcionális kapcsolódásokat. Volt, ahol egyszerűen csak egybeolvasztották a, az önkormányzatokat, de amit még gyakrabban láttunk, hogy próbáltak nagyvárosi szintű önkormányzatot létrehozni, amely, ha úgy tetszik, regnál a több kicsi önkormányzat felett. És alapvetően ez egy olyan megközelítés, amely viszonylag sikeresnek mondható. A tapasztalat azt mutatja, hogy a modell sikeres. És nagyjából ez lehet a, a leg, ennél közelebb már nem valószínű, hogy jutunk a egyféle megoldás mindenkinek című modellre. Hogy így tudjuk leképezni a közigazgatási, az administratív, illetve a funkcionális struktúrákat. Az elmúlt néhány, mondjuk 15 évben erre láttunk példákat, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon ígéretes irány. Nagyjából ennyit szerettem volna mondani. Ezzel kapcsolatban vannak további kiadványaink, és természetesen szívesen állok a rendelkezésükre a témával kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. René van der Leckkel folytatjuk, aki a flandriai területi kormányzásról fog beszélni. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy meghívtak ide. Azt hiszem, ez nagy lehetőség, hogy az európai kohéziós politika és a regionális gyakorlat között kapcsolatot teremtsünk. Nagyon fontos, hogy minden szinten hatékonyabbá teheti ez a politikákat. Először hogy kezdjem azzal, hogy Brüsszel, Észak-Franciaország hogyan kötődik össze. új területi fejlesztéseket valósítunk meg. 2013-ban megállapítottuk, hogy az új elképzeléseket újra kell értelmeznünk, és szükségünk volt egy test területre. És akkor úgy döntöttük, hogy az észak-franciaországi részt választjuk, és ott teszteljük ezt az elképzelést. És talán akkor ez érdekes lehet az egész régió számára. Well, uh, but uh, it lasted a bit uh, for a formal launch in August. 2013. augusztusában indítottuk be. A formalitásokat próbáltuk először helyre tenni. Volt egy vezetőnk, egy csapatot találtunk, és egy költségvetést jelöltünk ki a projektre. Ezen kívül nagyon fontos a projekt számára, mivel ez a brüsszeli fővárosi régió határán helyezkedik el, hogy a brüsszeli fővárosi régióval egy együttműködés kereteit teremtse meg Flandria. <clears throat> Először kijelöltük a célkitűzéseket. Hosszú távú fejlesztési célokat először, de azt mondtuk, hogy nem várunk, hanem elfogadjuk azt alaptételként, hogy már nagyon sok projekt folyamatban van, és ezeket a projekteket összekapcsoljuk. Megpróbáltuk az úgynevezett ITI-t, az integrált területi beruházásokat alkalmazni, mint integrált megközelítést uh, go into some of the content uh, of the project, uh, that, that which... Hogy mondjak néhány szót a projekt tartalmáról. Megpróbáltunk úgynevezett helyalapú célkitűzéseket kitűzni a területi tervezésben. Ez azt jelentette, hogy az általános célkitűzéseket az érdekeltekkel egyeztettük, hogy a saját prioritásaikat és helyi tapasztalataikat belevigyék. Brüsszel északi területét illetően ez azt jelentette, hogy az elhagyatott területeket urbánus területté tegyük, a természeti erőforrásokat, nevezetesen a földet, felhasználjuk, mert ebben kevés van itt ezen a területen. Aztán az életkörülményeket egészségesebbé tegyük. A, a brüsszeli ringen ugyanis az elkerülő autópályán nagyon nagy a légszennyezés. Aztán a szociális és funkcionális kohéziót szerettük volna növelni, és egy olyan gazdasági struktúrát megteremteni, amely kiállja az idők próbáját. Of course, it's not uh, one back, one back. Of course, this is uh, uh, the, the northern French. Persze, az északi területe Brüsszelnek nem egy könnyű terület próbáltuk az alapelveket beazonosítani. Hogy hogyan szeretnénk az urbánus teret fejleszteni, a valóságban a helyben megvalósított változtatásokra koncentráltunk, de hogyan érhető ez el? A szubszidiaritást sokáig követtük, de aztán rájöttünk, hogy nem működik már ma a kormányok és különböző szintje egy hálózatot alakítanak ki, és agytröztökkel, magán érdekelt felekkel fejlesztik a városi területeket. És ez sokkal összetebb kérdés, mint uh, kormányzati megoldandó kérdés. El kell, hogy fogadjuk, hogy véleménykülönbségek mindig lesznek, és nagyon fontos, hogy ez alapján végezzünk fejlesztéseket. A hierarchia kérdését is újra kell interpretálnunk, a konszenzus építés nagyon fontos. alapelv az, hogy egyetlen ellenző nem blokkolhatja a teljes folyamatot. Teljesen mindegy, hogy melyik szintről érkezik az ellenző. Tehát a magasabb szint sem blokkolhatja önállóan az alacsonyabb szintet. azt láttuk, hogy jelenleg 70 projekt folyik, 30 különböző kezdeményezővel. is busy over there, in particular in relation to the airport. We have Aztán a repteret illetően nagyon fontos munkálatok folynak, itt két autonóm régió ütközik meg. Kultúrák, és nyilván a nyelvészeti feszültségek is nagyon fontosak. Ezen kívül 20 önkormányzatot is foglalkoztat ennek a területnek a fejlesztése. Persze itt nem szabad megfeledkezni a társadalmi szereplőkről, az állampolgárokról, mindenkinek más az érdekeltsége. Őket mind le kell ültetni egy asztalhoz. So what did we do? We uh, rolled out a territorial governance approach. Tehát ezen a területen három intézkedési vonalat valósítottunk meg. Az első az együttműködés. Ez nagyon fontos. Már mondtam, hogy a brüsszeli régióval sikerült megállapodnunk, hogy együttműködnünk. Ez jó kezdőpont volt. meghívtunk minden érintettet, képítettünk egy hálózatot, és lehetővé tettük, hogy az érintettek találkozhassanak. A második alapel volt az az, hogy kutatás és terület design alapú legyen. Ez azt jelenti, hogy projekt ötleteket hozzáigazítottuk a valósághoz. És nagyon sok minden modellezünk annak érdekében, hogy kézzelfoghatóvá váljanak ezek a projektek, hogy az emberek megérezzék, hogy miről is van szó. A harmadik vonalunk az az volt, hogy a felhasználókat és az állampolgárokat bevonjuk. They carry loads of information because this is the people living there, being busy over there, and they know. Nem csak azért ültettük őket egy asztalhoz, mert ők érdekeltek, hanem azért is, mert ez a mindennapjaikat érinti. hoztunk egy Google Map alapú térképet, ahol mindenki bevihet az adatbázisba ötleteket, kb. egy ezer ötletet kaptunk a területen élőktől. Ők hogy élik meg az általuk lakott területet? de persze volt egy websájtunk is, és egy hírlevelünk is. Aztán a kohéziós politikát illetően, hogy őszinte legyek, szerintem a kohéziós politikával való egyeztetés, ez még mindig nagyon nehézkes. Próbáltuk az ITI megközelítést, az integrált projekt megközelítést alkalmazni, Anna ahhoz, hogyha különböző értekek megütköznek, akkor az érintettek vélemény különbségét kiegyenlíthessük. Administratív szinten is, de az EU-s finanszírozás még nagyon politika alapú és nem tartalom alapú Azt látjuk, hogy a finanszírozás mindig politikai szinten tűlt el, és a territoriális szervezésnek a kérdését a régión belül elég nehéz volt erre pénzt kapni, miközben az alrégiók is pályáznak pénzekért. Minden egyes terület szeretne részesülni a finanszírozásból. Az elmúlt három év során sok tapasztalatot gyűjtöttünk. Az első, hogy amikor hely tervezésről van szó, akkor meg kell értenünk azt, hogy maguk a régiók és a helyi kormányzási erők nagyon sok mindent elérhetnek önmagukban is. De milyen hozzáadott értéket teremthet az EU-s finanszírozás? Azt, hogy a nagy léptékű projekteket támogathatja amelyek több politikai célkitűzést fognak össze EU szinten. Ezen kívül az EU-s finanszírozás a különböző geográfiai szinteket egy kalap alá vehet és összehozhatja őket. Én ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Your honest present. Köszönöm szépen ezt a nagyon uh, érdekes uh, tapasztalatgyűjteményt. Kedves kollégák, megnyitom a uh, megadnám a szót annak, aki szeretne kérdezni valamit. Van Nisztaroly úr. Very, very much for... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Éppen most dolgozzunk egy saját kezdeményezésű ECR jelentést ugyanebben a témában. És ennek, és ez nem sokára le is záró, nagyon kompre, átfogó módon közelítettük meg, és ezt is, ezeket az előadásokat is fontosnak tartom a témában. Megpróbálom, megpróbálok együttesen reagálni ezekre az előadásokra. Hogyha az uriós finanszírozás hozzáadott értékére gondolunk, a szamat képviselők elmondják, hogy ezt meg lehet csinálni nagyon rendesen is. A hozzáadott érték ket ugyancsak macerás dolog keres, megkeresni és megtalálni. És miért akarnánk mi ezt ösztönözni, elősegíteni? Egyik oldalról ez, ez a gyakorlat, a területi megközelítés. Az első szakértő azt mondta, hogy ők kritikusak a tematikai koncentrációval kapcsolatban. Hát pedig ez a válasz erre a nehéz helyzetre. A tematikai koncentráció a megoldás arra, hogy nem kereteket adunk a régióknak, aztán csináljanak vele, amit akarnak alapon, hanem hogy egy közös, ugyanezett Eur- Európának nevezett projekten belül tud, érjenek el eredményeket. Nem csak arról van szó, hogy jobb kormányzást szeretnék látni a különböző városokban, és ez nem európai specialitás. Tehát azt gondolom, hogy a, a az előadás eleje, az első előadások és a következő megjegyzések között valamit féle összhangot kellene találnunk. De hát ez a parlament, ez már csak így megy. Aztán azt is hallottuk, hogy, amiről már mi is vitatkoztunk itt, hogy a kohéziós jelentés uh, hiányos. Annak nagyon világosnak lenni, kellene lenni, és ez a hatodik jelentés, megint csak elsiklik a területi együttműködés felett. Tudná nekünk mondani valamit arról, hogy ez miért van, hiszen lá, esetleg láthatta ezeket a különbségeket? Az elnök asszony említette a régiók bizottságát, ahová ellátogatott, és tudom, hogy ők nagyon is a területi megközelítést követik, és a jelentésük, a véleményük is, amit, amit, amit nacionalizációnak nevezünk, akár újbóli nacionalizációnak nevezünk, kisajátítjuk, ne felejtsük el, tehát fontos, hogy gondoljunk csak az európai szemeszterre. Ez is országos szintű dolog. Az EU 2020 az is országos szintű. Ruház úr tollából születő jelentésnek legalább van regionális ö, dimenziója. Tehát tudna nekem valaki mondani valamit a kohéziós politika jövőjéről? Hát önök, az, a, önök a szakértők. Hogyha ez ö, macerás és nehézkes, ö, akkor inkább térjünk át a tematikai koncentrációra. Tehát, és ez az utolsó megjegyzésem, hogyha láttuk, az OECD-ről szóló előadásban, hogy mennyire eltérő helyzeteket látunk. Aztán láttuk azt, hogy voltak olyan országok, ahol az országok, ahol az állami kiadások 10%-át költik el a régiók. Jól értettem, ugye, és mondhatjuk azt, hogy ha jobban bevonjuk, és nagyobb pénztárcát adunk ezeknek a régióknak, hogy ez a, ebből akkor jobb, több eredményt is látnánk. Itt is nem csak valaminek a, nem csak arról van szó, hogy jó dolog az együttműködés az kormányzásban, de akkor ez azt jelenti, hogy a következő húsz évben ez több állást és több és nagyobb növekedést fog nekünk hozni? Tehát van kapcsolat, az erősebb decentralizált kormányzás, például Németországban között, amit Németországban látunk, vagy pedig egy másik megoldás. Azt gondolom, hogy ezek a kérdések adják magukat. Elnök, köszönöm szépen. Tudom, hogy a szakértőnk készen állnak válaszolni, de azt javaslom, hogy először hangozzék el minden kérdés, és utána válaszoljunk. Eteri Csúri a szó. Tessék! Köszönöm szépen. Nekem konkrétabb jellegű lenne a kérdésem. Olyan előadásokat hallottunk a, a kohézióról és a területi megközelítésről, hogy hogy lehet ezt a kettőt összehozni. Az Anglia középső területét képviselem, és ezzel kapcsolatos a kérdésem. Jelenleg van egy terv arra, hogy egyfajta kombinált hajhelyhatóságunk legyen Anglia kőszegi középső részén eléggé vitatott téma ez. Önök szerint egy ilyen 27 önkormányzatot magába foglaló, és abból a három nagyobb város lenne. Önök szerint ez egy pozitív lépés lenne az uniós kohézió, illetve valós területi kormányzás felé, vagy sem? És ezen belül lehetséges lenne, hogy hogy bizonyos dolgokból bizonyos önkormányzatok úgy döntsenek, hogy köszönik, nem kérnek belőle. Nekem ez most nagyon hasznos dolog, hogy első kézből hallhatom, hogy, és láthatom azt, hogy mit gondolnak a kohéziós politikáról. Tehát, hogyha egy kombinált önkormányzattal mindenkinek mindenkire ráhúzható megoldást választunk, vagy pedig megengedjük, hogy bizonyos dolgokból valaki kimaradjanak. Tehát a kérdés az, hogy ez önök erről mit gondolnak, és hogy ez lép jó lépése az uniós kohézió felé. Elnök, köszönöm szépen, Celler úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretném megköszönni a szakértőink előadását, és hogy egy ilyen szélszínes képet tártak elénk, amit Európában megélünk. A közigazgatás, illetve a politikai terepről, az egyes tagállamokról. Nyilván ezek nagyon eltérőek, színes a kép. Amikor önkormányzati területen dolgoztam, tapasztalatból tudom, hogy akkor lehet a legjobban mozgatni megmozgatni az embereket, hogyha kezdefoghatóak a problémák, és szó szerint hasra esnek bennük. És minél magasabbra emelkedünk a politikában, ugye regionális szinten már komplexebbek a dolgok, és éppen ezért nehezebb az egyéneket motiválni és bevonni. Tehát a legmagasabb politikai szintünk, ugye az európai, itt aztán még minden bonyolultabb és még kevésbé átlátható, és éppen ezért a kohéziós politika és a regionális politika pont erre találták ki, hogy hidat képezzen a különböző szintek között, és kerekét adja a történetet, hogy, hogy bevonja az embereket. Persze benne van ez a lehetőség az uniós ö, finanszírozással, hogy a régiókban, régió alatti szinten olyan dolgokat valósítsunk meg, amelyeket saját eszközökkel, erőforrásokkal nem tudnánk. És hogyha a kelet-német, kelet-berlini területről beszélek konkrétan, a nyugati ország részsel szemben, vagy város részsel szemben 15 év alatt nagyon sok változást hozott az, hogy bevezettük a régiókat, és az új támogatási programozási időszakban azt látjuk, meg kell állapítanunk, hogy az elmúlt két hétben konzultáltam olyan emberekkel, akik regionális és kohéziós politikában nagyon aktívak az egyes tartományban, tartományokban, Németországban, és így képeznek hidat az uniós szint a bizottság felé, és a régiók felé. És azt látom, azt hallom, hogy a kohéziós politika egyszerűen megfoghatatlanná válik azok számára, akiknek azt végre kellene, akiket érintene. Szóval arról beszélünk, hogy egyszerűsítsük az adminisztrációt, a bürokráciát, de azok, akik ezek a régiókat vezetik, és azt látjuk, hogy ezek a struktúrák olyan mértékben átláthatatlanok, és akkor olyan felelősséggel járnak, hogy az emberek inkább azt föltatják a kezüket, és azt mondják, hogy nem tudják abszolválni. Számomra a kérdés az, hogy ez szándékos dolog vajon? Hogy, és hogy mi, mi lehet ezeknek az oka? Hiszen, hogyha a kohéziós és struktúrális politikákat ö, nem tudjuk regionális politikával össze kapcsolni, akkor a regionális alapokból vesszük ki az, eszközt arra, hogy nemzeti programokat megvalósítani, akkor mi az értelme? Hogy, és hogy szabad ezt tovább így csinálni? Ami a tematikai koncentrációt illeti, itt abszolút ellent mondanék eh, holland kollégámnak, természetesen kell, de ezt értelmesen, észszerűen kell felhasználni, de amitől én tartottam, az itt, itt is megáll, legalábbis a beszélgető társaim elmondták, hogy a bizottságnál és a régióknál és a, a, az operatív programoknál látjuk a tematikai problém koncentrációt, de nem ez a tematikai koncentráció nem az, mint amit a régiók látni szeretnének. A rendeletekről folytatott ö, viták során kiderül az, hogy, a, hogy a, ezt a téma, témákat kibővítették, és a vitákban, tárgyalások során a bizottságot nem emlékeztetni kell, hanem hogy neki kell eldönteni, hogy mi, neki, mi a régió számára fontos, mi az, amire szükségük van, ahhoz, hogy a céljaikat elérjék. Ami a városokat illeti, ahol bizonyos regionális ö, ö, egységek összeérnek, és közösen akár uniós finanszírozással abszolválnak projekteket, itt új követelmények merülnek fel, nagyon aprólékos követelmények merülnek fel. Ugye azt mondjuk, hogy a, a Korrupciellenes Bizottságban is, ugye elvileg itt föl sem merülhet a korrupció. Azt gondolom, itt nagyon vigyáznunk kell arra, hogy a szabályokkal egy jó politikai területet, ami pontosan ezt a színes képet, ami Európában vagyunk, ugye ezzel a sokszínű, sokféle régióval, hogy az eddigi eszköz, a regenerációs és kohéziós politika eddigi eszközeivel próbáljuk meg erősíteni, lehetőséget adni a kezükbe, hogy Európai Uniós eszközökkel, támogatással megoldásokat találjanak, hogy ezt most az imént leírt módszerekkel ne csapjuk már agyon. Hogyha a régiók a strukturális programokban már nem vesznek részt, és a, akkor már nem is kell beszélnünk az, Euró, a, az Európa 2020-ról. Gondolom, hogy nem ez a cél, Éppen ezért az alapok igazgatása, regionális, illetve régió alatti szintre kell ezeket emelni. Köszönöm. Thank you. And Mrs. Warner? Köszönöm szépen, Warner asszony. Ich darf mich auch Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani minden előadónak a nagyon informatív előadásokért. Ez az első ilyen workshop, amit tervezünk ilyen formátumban, és szerintem ez egy nagyon jó választás, hogy ilyen témáról mélyebb beszélgetést folytassunk. A területi kormányzás nagyon fontos számunkra, és most a különböző elképzelésekről kaptunk egy átfogó képet. Néhány rövid kérdésem lenne. Az első, Bőme úr és Cilmerasszony. Önök hangsúlyozták, hogy nincsen mindenkinek alkalmas megoldás, de ennek ellenére vannak-e olyan kritériumok, faktorok, legjobb gyakorlatok, amikre mutatva azt tudják mondani, hogy na igen, ez jó kormányzás, a másik pedig rossz kormányzásra példa. Mik a tapasztalataik? Második kérdésem a helyi és önkormányzati regionális szereplők kezébe döntési jogkört adni. Vanderlek úr is említette, hogy a strukturális alapokból az erőforrásokat főleg politikai motiváció alapján osztják, és nem tartalom alapján. Hát ha megnézzük a 2020-as tematikus célokat, az éghajlatvédelmet, az urbánus fejlesztéseket, akkor ön milyen ajánlásokat tudna közzétenni a regionális és önkormányzati szereplők számára, hogy mit jelent az, hogy empowerment, hogy a köz, kezükbe adni a hatalmat. Tudom, hogy ez egy eléggé fluid megfogalmazás így, de nem jut eszembe a német megfelelője a szónak. Ott úgy tudnám megfogalmazni, hogy a tudás, a megfelelő megvalósítás az önkormányzatok számára, hogy a struktúrás alapokat valóban kiaknázzák. Köszönöm. Bagovics. Köszönöm szépen, Bagovics úr, parancsoljon. Köszönöm a szót köszönet a beszámolóért, az eszmecseréért, ami szerintem rendkívül fontos. Már 13 év tapasztalattal rendelkezem gyakorlatilag polgármesterként, most európai képviselő vagyok, és nagyon sokat dolgoztam együtt a helyi közösségekkel. Tekintettel erre a tapasztalatra meg vagyok győződve arról, hogy ha helyi szinten jó a szervezés, az alapfeltétele a nemzeti színű jó működésnek. Tehát, ha a negyedik és ötödik diát nézzük, érdekes kiemelni azt a tényt, hogy a helyi közösségek mérete fontos, de nincs közvetlen kapcsolat a régiók, helyi közösségek mérete, illetve ezek fejlődése között. Egyébként, ami az ötös dián fontos, az a szubszidiaritás. És az, ami azt mutatja, hogy azok az országok, amelyek a legfejlettebbek helyi szinten, azok a legfejlettebbek globális szinten is. Úgyhogy fontos a funkcionális kapcsolatokat kiemelni. Ha arról beszélünk, hogy a helyi közösségeket és a régiókat egymás között hogy tudjuk összekapcsolni, már is érdekesé válik a vita. Egyébként is nagyon gyorsan találunk közös pontokat, amikor az érintettekkel elkezdünk beszélgetni. Nos, eltekintve attól, hogy az állam hivatalosan is szerveződik, nyilván azzal is foglalkozni kell, hogy hogyan szerveződik meg a munkájuk, a projektek hogy valósulnak meg. Látjuk ezt a kohéziós politikákban, illetve ott, ahol bizonyos projektek nehezen valósulnak meg. Erre bizony oda kell figyelnünk. Elsősorban a tartalmi kérdésekkel foglalkozva, hogy jó kohéziós politikát dolgozunk ki a jövőre nézve. Ez lehet ugyanis majd a motorja ezeknek a kapcsolatoknak, ugyanis az emberek összefoghatnak konkrét projektek végrehajtása céljából, melyek konkrét előnyöket jelentenek számukra. Gyakorlatilag erről van szó. Köszönöm. Rövid leszek, mert most már talán kifutunk az időből. Csak egy rövid kérdésem lenne a területi kormányzásról. Véleményem szerint ez nem önmagában a cél, és azt hiszem, hogy ezt eh, Észroly úr is felvetette, mint kérdést. Hogy lehet tényleg a 2020-as európai stratégiához hozzájárulni ezzel, hogy a munkahelyteremtésre, a fenntartható munkahelyteremtése koncentráljon? Van itt egy jelentés, de semmit nem látok ebben a specializációs stratégiákról. A megfelelő készségekről szólna néhány szót esetleg? ezzel kapcsolatban, és azok készségeiről, akik itt kormányoznak, hogy valós stratégiákat hozzanak létre speciális területeken. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm a kérdéseiket. Részben én is ezt akartam kérdezni, de nyilván mi ketten folytathatjuk majd a vitát egymás között is, ugyanis én lelkesen támogatom a kohéziós politika területi dimenzióját. Ugyanis hiszem, hogy a területi megközelítés az, amelyek segítségével az európai állampolgárokhoz közelebb található eredményeket tudunk majd elérni. Másrészt viszont ott van az államosítási vízió a legtöbb programban, ahogyan is említettem. Nos, nagyon köszönöm a beszámolókat, nagyon nem tudom, van-e még kérdés, úgy látom nincs, akkor kérem válaszoljanak. Nagyon köszönöm a rendkívül érdekes és gazdag kérdésekért. Majd én elkezdem, és remélem majd Szabina kiegészíti azokat, amiket én mondani szeretnék. Van Roy úr, azt hiszem, nagyon világosan kell fogalmaznunk. Egyrészt, amikor a projektek szintjéről beszélünk, ugye itt volt a flandriai példa, Nagyon nehéz dolog a projektet létrehozni, mert ugye a szabályok egyre szigorúbbak. A jelentésünk inkább a szakpolitikák szintjén készült, nem vizsgáltuk meg a valós projektvilágot. Nos, ha megvizsgáljuk azt, hogy a politikai keretek hogyan változtak, és több területi kormányzást kívánnak elérni, közelebb hozva az állampolgárokhoz, hogyha ez sikerül, de aztán volt ez a belső vita, a tematikai, az eredményorientált eljárás szempontjából, mert hogyha csak a területi kormányzási perspektívából tekintjük, az a kockáz, annak a kockázata, hogy nagyon sok érintettet elveszítünk, és nem visszük őket közelebb a döntéshozókhoz, úgy tűnik ez ellentmondás. Tehát ezt a logikát alkalmaztuk, de ugyanakkor megvan a mi belső vitánk is, és nehézségeink is, ezt meg kell mondanom. Kérdés az, hogy mit prioritázáljunk, mire helyezzünk nagyobb hangsúlyt. Aztán az Európa 2020-szal kapcsolatban is elhangzott egy kérdés, ennek nem nagyon erőteljes, látványos a területi kormányzási része, a végrehajtás terén azonban a helyi ö, eredményeken múlik. Tehát ahol erőteljes végrehajtása van szükség, közös víziót kell kialakítanunk, és ez az Európa 2020-ra is elvileg jellemző. De az ilyen jellegű dokumentumok kidolgozásánál ezen dimenzióknak is benne kell lennie. Mondjuk nincs megoldás egyelőre az elképzeléseim között erre, de mindenképpen a dokumentumok kidolgozásánál erőteljesebben kell fellépni helyi, regionális szinten, Úgyhogy azt gondolom, tényleg a területi kormányzás perspektívájából próbáltuk csak vizsgálni ezt. Nyilván egy csomó mindent más szempontból is meg lehetne vitatni, tökéletesen egyetértek, akkor más következtetésekre juthatnánk, és nyilván a politikai döntéshozó szinteknek kell eldönteni, hogy melyik legyen. Aztán elhangzott a West Midlands kapcsolatos kérdés hogy inkább regionális jellegű legyen valamilyen hatóság ilyen szempontból. Hát be kell vallanom, nem nagyon ismerem a West Midlands területet, de én abból indulnék ki, amit az OSCD-s kollega mondott, a funkcionális és az adminisztratív egységekből. Ilyen kihívásokról kell megküzdeni. Hogyan lehet ezeket az önkormányzatokat lefedni? És akiknek együtt kell működniük egy adott terület fejlesztési szükségleteinek kielégítése céljából, Úgyhogy a funkcionális résznél kezdeném és aztán térnék át a fejlesztési területre, megvizsgálván, hogy melyek a legjobb feltételek, hogy ezeket megkezelítsük. Európában folyik a vita arról, hogy hogyan lehet internizálni, externizálni a dolgokat. Mert hogy különbözőképpen lehet megközelíteni ezeket a kérdéseket. Here best practice and aztán a másik dolog a legjobb gyakorlat és a siker kritériumok területe. Nagyon sok érdekes és jó gyakorlat létezik már. Kicsit haboznék azonban ezt a legjobb gyakorlat szót használni. A kérdés az, hogy egyértelműen a fejlesztési szükségleteken alapul-e, ahogy az előbb említettem, hiszen ez az előfeltétel. Ott vannak-e az érintettek? Részt vesznek -e ebben a munkában? És közösen dolgozzák-e ki? Akkor már közelebb kerülünk. Két példára tudok itt gondolni. Az egyik a Stockholmi régió, ahol nagyon sok fejlesztési kérdés annak köszönhető, hogy helyi szintről indul. És aztán ott is oldják meg, de ehhez regionális szintre kell eljutni. Tehát nem lehet itt valamit létrehozni, és azt gondolni arról, hogy az ember csak saját maga rész, vesz részt ebben. Mit tettünk annak érdekében, hogy tudjanak az önkormányzatok arról, hogy milyen hatáskörökkel rendelkezik a régió? A stokholmi régióban felmerült ez a kérdés, hogy valakit meg lehetne hívni esetleg dialógus folytatása céljából? Nagyon sok ágazat fejlesztése szükséges ugyanis, mert azt hiszem hét különböző szinten kormányoznak ott. Különböző megoldások, kihívások fogalmazottak itt meg de végül is minden érintettet arra szólítottak fel, hogy ők is csatlakozzanak, hogy tudják azt, hogy hogyan működnek az egymásra ható tényezők, hogy tudnak együtt dolgozni. Először az emberek nem nagyon vették ezt komolyan, de aztán lépésenként rájöttek arra, e, hogy hoppá, itt valamit tanulhatunk is a különböző szinteken egészen a szakpolitikai ágazatokig. És aztán elkezdték a változtatásokat ott, ami a legnyilvánvaló volt, Úgyhogy minden szinten gyakorlatilag azonnali hatást tapasztaltunk. Tehát így lehet egy platformot létrehozni, ahol szabadon lehet beszélni, anélkül, hogy olyan erő harcok ö, alakuljanak ki, ami általában igaz. Aztán Romániában is van egy példa. Nem igazán jellemző, hogy itt a legjobb hagyományok élnének a kormányzás terén. Itt ugye a bevándorlók problémája volt, akik Temesvárra érkeztek a nem EU országokból talán, és nagyon sok nehézséggel kellett megkezdeniük, ott a, ö, meg közele, közelíthetetlen közigazgatási szinteken. Volt egy civil szervezet, amely éveken keresztül próbálta összefogni azokat az érintetteket, akiknek a segítségével a bevándorlók életét könnyebbé tehetnék. Az oktatás, a lakhatás, a munkavállalás terén, tehát minden szinten. Aztán a civil szervezetek képviselői végül is olyan sikeresen jártak el, hogy Románia másik tájain is megismételték ezt, és most már nemzeti szinten próbálnak változtatni a jogrendszeren, hogy ez lehetőség, lehet, lehetővé váljon. Sokszor apró, pici lépésekre van szükség a változtatásokhoz. Nyilván ez a két példa azt mutatja, hogy alkalmazkodni kell az adott kontextushoz. A svéd példát nem lehet itt ráhúzni egyből a romániai helyzetre. És gyakorlatilag elvezet ez minket ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudjuk az embereket felruházni olyan lehetőségekkel, hogy ezt tényleg meg is valósítsák. Én legalábbis nem láttam semmi valós rugót. A legtöbb ember csak azt mondta, hogy hát az akadályokat hárítsák el előlünk. És Romániában például azt mondták az emberek, hogyha az ember nem tud bemenni valahova az ajtón keresztül, akkor próbálja meg az ablakon át. Tehát talán arra kellene ösztönözni az embereket, hogy ne adják fel, hogyha hiszik, hogy valamit változtatni kell. Ugyanez volt a helyzet Stockholmban is eleinte nevetségesnek találták az emberek, és aztán szépen lassan, de biztosan mégiscsak elérték, amit szerettek volna. Nem tudom, hogy intézményes keretek között ez így megvalósítható lenne. A jó szerveződés a helyi és regionális szinten nagymértékben függ attól, hogy milyen nemzeti kontextusba helyezzük ugye nem szabad csak az állami szférára korlátozódni, a magán szférát is be kell vonni. Aztán, ami a specializációt illeti, erről nem volt szó ebben a jelentésben, de tudom, hogy folyik erről a vita, az intelligens specializációs stratégiákról a különböző területeken. És hogyha az ember megvizsgálja a legjobbakat, azt látja, hogy tényleg helyspecifikusak az innováció előfeltételeivel rendelkező Tényleg az érintett teket kell felruházni ezzel a lehetőséggel. Vannak persze nagyon divatos területek. Azt hiszem volt egyszer egy olasz eset, amikor az emberek visszatértek a gazdálkodáshoz. És sikerült annyira erre a területre koncentrálniuk, hogy már egyes iparágak vezető szállítóévá váltak. Tehát, hogyha visszatér az ember a helyi adottságokhoz, az talán jó megoldás az intelligens specializációra. Szabina. I think that was rather comprehensive. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy már így is elég részletesen válaszolt a kollégám a kérdésekre, úgyhogy én inkább csak bizonyos konkrétumokra térnék ki. A tematikus koncentrációt illetően. Ezt megvitattuk, és azt mondtuk, hogy ez, ahogy mondta Celler úr is, hogyha egy bizonyos területnek az igényeihez koncentráljuk a forrásokat, annak több értelme van, mint hogyha azt mondjuk, hogy ennek és ennek meg kell felelni. Tehát azt gondolom, hogy itt egy teljesen más, nekem legalábbis újnak tűnik ez a megközelítés a tematikai koncentrációhoz. Elhangzott a kérdés a federalizmus és a teljesítmény output között. Hogyha szubszidiaritás elvét és szabályt követjük, ugye nagyon is nyomós oka van annak, hogy az emberekhez közel akarjuk hozni a politikát, hogy ott történjenek a dolgok, aholnak azoknak történniük kell. De ez nem azt jelenti, hogy a federalizmus a jó megoldás, hogy mindig a helyi szint a megoldás. Különböző szakpolitikák esetleg különböző megkorizolítás hozhatja a jó megoldást. Persze nyilván ehhez a megfelelő kapacitásokat is az adott szinte hozzá kell rendelni. Nyilván a helyszínt nem megoldás, írott malasz marad, hogyha nincs hozzá erőforrásom, kapacitásom és ö, finanszírozásom. Tehát azt gondolom, hogy itt számos szempontot figyelembe kell vennünk. Elég sokat mondtál már a sikerhez vezető tényezőkről, a vezetésről, illetve az intézményi és administratív kapacitásokról. A tanulmányban a többszintű kormányzással kapcsolatban többen támogatták az Európa 2020 megközelítést. Nem is emlékszem rá most, de szerepel a tanulmányban. Elhangzott egy kérdés arról, hogy a helyszintet hogyan, hogyan tudjuk helyzetbe hozni. Ez hadd tegyem hozzá, hogy a különböző szinteknek különböző a szerepük és a magasabb szintek támogathatják azt, hogy az alacsonyabb szintek helyzetbe kerüljenek. Na most ez idő kell. És fel kell használni a kapacitásokat, kitartóaknak kell lennünk, de ezt nem lehet kikényszeríteni. Meg kell születni a, az, az igénynek, a, az akaratnak, hogy ez megtörténjen. És hogyha jelenleg egy adott önkormányzat vagy egy adott hatóság erre nem hajlandó, vagy még nem áll készen, akkor nem kényszeríthetjük rá. Aki az Európa 2020-hoz való hozzájárulása a területi eh, kormányzással, megnéztük ezt ugye a többszintű kormányzás szempontjából, de vannak különböző esetek, amikor a végén nagyjából fogjuk rá, hogy területi kormányzási megoldásokat alkalmaztak, hiszen voltak helyi regionális projektek, de ezeknek hosszú távú stratégiai prospe- öm, céljaik is voltak. És aztán a végén nem egészen azt kapták eredményül, mint ami reményében elindultak. Például energiahatékonyság területén. A résztvevők sokszor nem is voltak tudatában annak, hogy az Európa 2020 célokhoz használ, járulnak hozzá. De fontos, hogy igenis így tettek, és a, az útmutatás irányítás különböző szintjein, uniós vagy országos nemzeti szintről, tehát nem kellett nekik egy uniós stratégiához hozzájárulni, hozzátenni a magukét, Elég volt az, hogyha a regionális politikából kivették a részüket. Na és akkor most azt hiszem, hogy tőle mennyi, és átadom a kollégámnak is a helyzet szót. Because, because I'll give... Elnök, csak két percük van már, hogyha bármit hozzá szeretne tenni. Az egyik dolog, <clears throat> amit szeretem volna megemlíteni, Európa 2020 és az önkormányzatok. Szerintem egyértelmű a válasz. Nézzük meg a fővárosi régiókat. Az európai GDP 50%-a ezen a területen születik. De ha megnézzük ezeknek a területeknek a termelékenységét és irányítását, akkor azt látjuk, hogy a különböző önkormányzatoknak, ha van a munkáját összefogó szervezet, azoknak sokkal nagyobb a termelékenysége, mint ahol nincsen összefogó szervezet. Legalább 5-10%-os különbség a GDP-ben, akkor is, ha nem akarok most pontos adatokat említeni. Észben kell tartanunk, Úgyhogy említettem, hogy a GDP, az európai GDP 50%-a ezeken a fővárosi területeken termelődik, akkor látjuk, hogy mennyire fontos az irányítás közép és hosszú távon. Aztán mi a megfelelő egyensúly a centralizáció decentralizációnak? Hogyha megnézzük azokat az országokat, ahol az állami költségvetésből a költségeknek nagy részét a kormányzatot segítő szervezetek költik el. Ott látjuk, hogy az adminisztratív élet nagyon fejlett, aztán vizsgáljuk meg azokat az országokat, ahol kisebb ez a költség a költségvetésben, nyilván ott nem olyan fejlett ez az administratív kultúra. Nem segítene ezeken az országokon egyszerűen, hogyha csak az al szervezetre terhelnénk nagyon sok felelősséget, a kapacitást kell képíteni először. Úgyhogy az administratív kapacitást fejleszteni kell nem csak központi szinten. Ha nagyobb felelősséget szeretnénk adni az önkormányzatoknak, és nyilván az OECD-nek ez a célja, akkor a kapacitás építés nagyon fontos. Not simply transfer responsibilities and, and uh, uh budget to the subnational nem lehet az önkormányzatoknak egyszerűen csak a feladatokat kiosztani, anélkül, hogy segítenénk a kapacitásépítést. Köszönöm. Aztán az utolsó meghívottunkat kérem. Van der Lekúr, szeretne valamit mondani? Nos, Három dolgot szeretnék még elmondani, amit a kollégák elmondtak kiegészítendő. Először is hogyan tervezhetjük újra az administratív struktúrát? Mi arra következtetésre jutottunk, hogy csak akkor, akkor érhetünk el eredményeket, ha belegondolunk, hogy az adott területen ki a mérvadó. Az állami kormányzati szervek? Nem. Igazából ezek a magánbefektetők és az állampolgárok. Talán ez jól is van ez így. Nem szabad mindig kormányzati struktúrára megpróbálni lefordítani a helyi struktúrákat, ez kicsit leegyszerűsíti a képet. Nagyon sok funkcionalitás átfedi egymást ugyanis, ne próbáljuk ezeket mindig ellenőrzésünk alá vonni, inkább egy hálózati megközelítésre van szükség. A második kérdés. Az adminisztrációs kapacitás. Saját tapasztalatom, hogy ez egy nagyon fontos előfeltétel. Az elmúlt 10-15 évben a saját egységemet is átszerveztük, ahol kreatívak lehetnek az emberek akik ilyen projekteket alkothatnak. Ez szükséges előfeltétel. És nagyon fontos, hogy esélyt adjunk az embereknek. Nagyon nehéz finanszírozási szempontból megközelíteni ezt, mert szerintem nagyon fontos inkább a kulturális váltás. Ez nagyon nehéz kérdés. Aztán a tartalom kérdése. Én hiszek benne, hogy a teritoriális fejlesztés erről kell, hogy szóljon. Ha egy dolgot kiemelhetnék, mitől különleges ez a terület, az az, hogy itt a társadalomnak vannak közvetlen elvárásai és célkitűzései, és ezeket kell hálózatba összekapcsolnunk. Igen, Fanny Szeroly úr, munkahelyteremtés alapvető fontosságú, de csak akkor tehetjük meg, ha az politikákat egy hálózatként fogjuk fel, a klímaváltozás, mindenféle politika összefonása, csak így teremthetünk hozzáadott értéket. Talán pont ez a lényege a territoriális fejlesztési politikáknak. Olyan sok területet fed le, hogy már nem egyetlen projekt, hanem több projekt együtt futtatása. Mi szeretnénk ebbe beruházni az erőfeszítésbe, hogy összekössük a szereplőket. hogy az egyéni elképzeléseiket összehangolják. Ez különösen a magánbefektetők esetében nagyon fontos, hogy mit gondolnak, hogy lehet társadalmi hozzáadott értéket teremteni. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Nem tudom, hogy a bizottság képviselője szeretne hozzászólni. Igen? Kérem. <clears throat> I would to be very, very short. Uh, köszönöm szépen. Szorít minket az idő, úgyhogy rövid leszek. Nagyon köszönöm a meghívást. Én szeretném a bizonyosság részéről is elmondani, hogy mennyire értékeljük a Regi szakbizottsággal folyó együttműködést a territoriális kihívásokkal kapcsolatban. És külön köszönjük ennek a mai rendezvénynek a megszervezését. Nagyon érdekes előadásokat hallottunk, és érdekes volt a vita is, ami ezeket követte. Talán csak, hogy kicsit tisztában lássunk. A programozásból adódott néhány olyan statisztika, ami ezeket a megállapításokat alátámasztja, vagy nem, majd eldöntjük. Azt hallottuk, hogy a fenntartható városi fejlődésre különített összeg jobban támogatná a teritoriális fejlesztést, mint a, az EITI-t. Azt mondanám, hogy a fenntartható városi fejlődés, fejlesztés az egy kötelező elem. Az ITI-t alkalmazzák az esetek felében, amikor a tagállamok pénzt különítenek el a fenntartható városi fejlesztésre. Tehát azt mondanám, hogy e, ezen a csatornán keresztül 4%-kal érkezik a pénz, pénzeknek, és azt gondolom, hogy ezt a következő néhány évben e, jó e, példákat tudunk majd ebből látni, hogy hogyan alakulnak a dolgok. Minden tagországgal még nem fejeztük be a munkát és a folyamatot, de nem, vár, nem gondolnám, hogy nagyon vár, más számokat kapnánk a fenntartató városi fejlesztésre elkülönített összegek messze meghaladták a kötelező 5%-ot, úgy látjuk, nagyjából 7,5-8% körül van, jelenleg ezt látjuk, és azt gondoljuk, hogy a korábbi várakozásainkhoz képest ez nagyon megfelelő. És az ITI-jal kapcsolatban azt mondanám, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ez egy önkéntes eszköz, ezt nem kényszerítette rá senki a tagállamokra, és azt látjuk, hogy 17 tagállam használja az ITI-t más területi feladatok és kihívások megoldására. Ez nagyon jó alapot teremt arra, hogy a szinergiák nyújtotta előnyöket kihasználjuk. A, az, e, a, az ERDA és az EMGA pénzek közötti szinergiát is lehetővé tette, és majd két-három év múlva azt gondolom, hogy meglátjuk ennek a hozadékát, addig is Eh, ez jó irányba mutat. Elnök, köszönöm szépen. Ezen a ponton lezárom a vitát, és a napi rendünknek ezt a részét, hiszen ez volt a mai érdemi, első érdemi napirendi pontunk, ez pedig a következő uh, eh, um, napirendi pontunk, amely a 2016-os költségvetéssel kapcsolatos már itt is van Spiráki kolléga, aki ennek a véleménynek az előadója. Ugye bizottságtól megkaptuk 2016-ra a bizottsági előrejelzést, május 17-en, a konszolidált költségvetési tervezetet pedig június 24-én kaptuk meg. Ebben az, az 1B elkötelezettségi, kötelezettségvállási számára 51 millió eurót jeleztek, és körülbelül 49 millió kifizetési előirányzatot látunk. Minden évben elfogad a, reg- a szakbizottság véleményt ahhoz az állásfoglaláshoz, amely az EP állásfoglalását tükrözi az unió tervezett költségvetéséről. Spiraki úr, az előadónk, mondja az elnökasszony, most fog elénk tárni ezt a véleménytervezetet, és azt javaslom, hogy július 27-e legyen a hétfő délután 5 óra legyen a módosítók benyújtásának a határideje. Tehát, tehát hogyha eddig az időig beérkeznek a módosítók, akkor szeptember 17-én szavazhatunk is róla. A Költségvetési Szakbizottság pedig október 12-én fog erről szavazni, és figyelembe veszi majd a mi véleményünket is. Azt javaslom, hogy nagyjából egy órát szenteljünk ennek a költségvetési kérdésnek, és most meg is adom a szót Spireki asszonynak, vannak itt körünkben elő, árnyék előadók, a, a Digi Régiótól is képviselteti magát a bizottság. Spireki asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! A 2016-os költségvetési tervezetet figyelembe vettem, és a regionális fejlesztést. Bár a tanácsi álláspontot nemrég elfogadtak, vannak még nyitott kérdések a regionális fejlesztés területén, ezeket még felül kell vizsgálnunk. Először is. A lemaradások, a késedelmes kifizetések kérdése, amelyeket meg kell akadályoznunk a jövőben. Én észrevettem, hogyha 2015-ös költségvetéssel összehasonlítjuk a 16-ost, akkor a változtatásnak csak akkor van értelme, hogyha a késedelmes kifizetéseket átfogó módon építjük le. Érdekes megnézni, hogy a kifizetési elkötelezettségek a 2007-es, 2013-as programokra koncentrálnám nem a következő 7 éves keretre. Ez emelkedést jelez a 2007-es, 2013-as időszakhoz képest, de a rákevetkező időszaknál felgyullad a piros lámpa, mert nagyon nagyok lesznek a várható késedelmes kifizetések. Aztán az előkészítő intézkedések, amelyeket a bizottság javasol, figyelnünk kell erre, mert itt jobban kellene megvalósítanunk a reformokat, a makroökonomiai felügyeletet, kedves kollégák. Elnök asszony, kitűnő volt az együttműködésünk a triológus során 2016-os költségvetést, illetően várom a hozzászólásokat. Köszönöm. Thank you. Elnök, köszönöm szépen. Von úr, Von úr, mint árnyékelőtő. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm a raportőrnek is a javaslatait. Rövid, de nagyon fontos javaslatok, és azt hiszem, hogy nagyon relevánsok, nagyon fontosnak tartom hogy a 4%-os csökkentést az 1B fejezetben felhozta. Nyilvánvalóan, hogy itt mindenki elvégezte a szükséges elemzéseket, tehát azért, hogyha mínusz 4%-ot tartunk az 1B alfejezetben, hogy akkor mi történik. Ezt nagyon figyelnünk kell erre a 2015-ös év során. Aztán a késedelmes kifizetések ezt már nagyon sokszor megvitattuk, a 20 milliárdos, a bizottság azt mondja, hogy most már 2 milliárdos lesz a év végére, de hát fel kell tennünk a kérdés, hogy hogy sikerült ezt nekik elérni. És még egyszer megismételnek valamit, amit tösz, többször mondtam már. Jó lenne, hogyha konkrét példákat kapnánk arra, hogy a késedelmes kifizetések milyen problémákat okoztak. Például bizonyos cégek és szervezetek nem kapják meg, vagy késve kapják meg a kifizetéseket. Erre nagyon figyelnünk kell. Aztán még két dolgot szeretnek említeni, benne a jelentésben, de azért majd egyeztettek az előadóval, ha nagyon sokat beszéltünk erről. Az egyik az alapvető finanszírozás, a társfinanszírozások területén nagyon sok régióban még ez nem működik megfelelően. Aztán az FC alap tudom, hogy erre mindenki nagyon figyelni kell, de tényleg figyelni kell arra, hogy kiegészítsük ezt. És majd még lesz néhány megjegyzésem, de alapvetően támogatom a jelentéstevőt. Köszönöm. Köszönöm. Van-e más is, aki hozzá szeretne szólni? E, poštovane kolegice i kolege, e, cijela Europska Kedves kolegák, az Európai Unió jelenleg növekedést próbál elérni, és munkahelyeket teremteni, figyelembe véve a görög válság hatásait. Én támogatom az előadó javaslatát, szükségünk van erre. De figyelnünk kell az állami pénzek elköltésére és a minőségi eredményekre. Annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat, biztosítanunk kell, hogy időben megtörténjenek a kifizetések. A késedelmes kifizetések akadályozhatják a projekteket. A KKV-k és az önkormányzatok nagyon sérülékenyek ezen a területen, és hogyha nem kapnak kifizetéseket, akkor nem sikerülhetnek a projektjeik. Ezért meg kell oldanunk ezt a problémát. Köszönöm szépen. Köszönöm, Jakov Csicsúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Skörlec úr elmagyarázta már, nagyon részletesen, hogy ö, mit gondolok én is erről. Az egyetlen dolog, amit hozzá tudok tenni ahhoz, amit az előadótól hallottunk, az igazából egy részlet volna, Spiráki asszony. Én tudom, hogy képesek leszünk a költségvetést végrehajtani, és a budget szakbizottsággal is egyeztettem, a Jón térség számára szükségünk lenne egy új stratégiára. Nagyon jó lenne, hogyha foglalkoznánk ezzel a témával, különösen, hogy a költségvetési szakbizottsággal is egyeztettem ezt. Jó lenne, hogyha erőforrásokat kaphatna ez a térség. Spiráki asszony. Nem tudom, hogy bele akarja venni ezt a javaslatok közé, hogy a stratégiát hogyan fejleszthetnek ilyen irányba. Köszönöm. De Márta, de szóval- Köszönöm szépen, Márta asszony parancsoljon. Köszönöm. Köszönet Spiráki kollégának a munkáért, és azért, mert a 4% csökkentéssel foglalkozott az egyes fejezetben. 49 milliárd euróról beszélünk, és a kérdésünk az, hogy ez elegendő lesz-e a kifizetési szintek ö, teljesítéséhez az 1B fejezetben. És 2015 végéig, hogy tudjuk felhasználni a rendelkezésre álló összegeket, a, 30, a 20 milliárdot. Nem szeretnénk, hogyha a következő időszakban a múltbeli hibákat újra elkövetnénk. Az 1B fejezetre gondolok itt. Vannak olyan mutatók, amelyek egyértelműen a teljesítményre mutatnak. Ezek nem föltétlenül mérhetőek, összehasonlíthatók, és nagyon fontosak a abból a szempontból, hogy az új kohéziós politika keretén belül el tudjuk érni a kitűzött célokat. Ugyanez a bizottság ö, ö, túl sok időt töltött el az európai alapokkal kapcsolatos derogációkkal. Itt nem a források csökkentése lenne a cél ezekben a régiókban, hanem egy csomó teljesítményre ö, utaló mutató alkalmazása, hogy megértsük azt, hogy hol történt hiba. Így az európai állampolgárok megérthetnék, hogy nem az alapokkal van a baj, hanem az pénzek elköltésével. Ezért kérdezem az adminisztratív kapacitást a kolléganőtől. A kohéziós politika nagyon fontos tehát, hogy megvitatásra kerüljön körünkben. Köszönöm. Köszönöm szépen. Eszerécs úr, parancsoljon önni a szó. Köszönöm a szót. Amióta csatlakoztam ennek a szakbizottságnak a munkájához, hallottam nagyon sok eszmecserét, tervekről, projektekről, amelyek az élet minden területét érintik, de nincs rájuk pénz. Vagy legalábbis nem elég. Itt milliárdokról volt szó, de úgy tűnt, sosem volt elég ez az összeg a programokra. És most úgy tűnik, hogy megint az a helyzet, hogy az önök véleménye szerint nincs egész pénz. Én azt mondanám, és tudom, hogy a kisebbséget képviselem itt, nagyon konkrét dolgokra kellene itt ezt a pénzt költeni, és hogyha ezt a megközelítést képviselik, és megvizsgálják ezeket az óriási összegeket. Felelősség hiányát tartalmazná, találnám megállapítani, hogyha tényleg már itt az eszmecsere során kiderül, hogy gyakorlatilag nincs rá elég pénz. És gyakorlatilag ez tönkreteszi a cégeket is, mert a projektek végrehajtásáért nem kapják meg a pénzt. Mert ugye nagyon sokan itt elrugaszkodnak a valóságtól, és csak a lobbizás érdekében próbálnak lelkesen bizonyos dolgokat képviselni, de nincs elég pénz rá. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hetmen úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Kiváló volt ez a jelentés, úgyhogy gratulálunk a kolléganőnek. Mindannyian egyetértünk abban, hogy aggaszt minket a 4%-os csökkentés a kohéziós politika kifizetési előirányzatainál. El kell mondanom azonban, hogy szeretnénk meghallgatni a bizottság magyarázatait annak érdekében, hogy megértsük, hogy hogyan tudnánk kilábalni ebből az ördögi körből, hogy nincs soha elegendő pénzünk. Sajnos nincs elég pénz, ugyanis a bizottság részéről sem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Emlékeztetni szeretném a regi tagjait, de mindjárt adom a szót önnek is, Mandel Szerolcsesz képviselő úr. Tehát, munkacsoportunknak volt egy külön ülése, itt a regi szakbizottságon belül, amely a kifizetési hiányjal, a elmaradással foglalkozott. Ott a bizottsági kollégáktól részletes tájékoztatót hallottunk arra nézve, hogy az Európai Bizottság hogyan kíván megbírkozni ezzel a problémával. Nagyon hálás vagyok Sziráki asszonynak, mert ő képviselt minket, illetve vett részt ezen az ülésen, és így volt alkalmunk még cserélni. Biztos vagyok benne, hogy ismételten sorra kerül ez az eszmecsere, és még több szakbizottsági tag is részt vesz ezen. Úgyhogy ez az információ mindannyiuk számára rendelkezésre áll majd, ugyanis az Európai Bizottság ezt külön nekünk készítette. Ez volt az egyetlen megjegyzésem, most pedig Brua úr él szó. Merci, Madame la Présidente. Le... Köszönöm a szót, elnök asszony. A vélemény tervezett utal az 1B fejezetre, a csökkentésekre, a 2016-os költségvetés során 1,6% lenne ez a 2015-höz képest. Az egyetlen probléma az, hogy a intelligensebb, befogadó fejlesztés nyilván 4%-kal csökken, és ez csak súlyosbítja a kifizetési hátralékok helyzetét. Ez borzasztó helyzet, mert megnehezíti a tagállamokban a különböző operatív programok kezelését, illetve a azon partnerek munkáját is, akik beruháztak. Úgyhogy ez, csak, ez késelteti a kifizetéseket. A közpénzek újra elosztása, tehát Európában nem jól működik, és ez veszélyezteti a régiókat, pedig a régiók érdeke alapvetően fontos az állampolgárok szempontjából. Hogyan lehet kompenzálni a kifizetések késekedését? mert nyilván ennek más költségvetési sorokra is hatása lesz, pedig hát mindenki egyetért abban, hogy a KKV-kat támogatni kell, a munkahelyteremtést is. Sajnálatos módon azonban senki nem döbben meg azon, hogy milyen hatással lesz ez a KKV-k tevékenységére, akik viszont alapvetően fontosak. Az EU költségvetésének minden egyes területén csökkentések láthatók, vannak olyan területek azonban, ahol még jobban nőnek a borítékok, vannak olyan területek, ahol 17%-os növekedést tapasztalunk, például az illegális bevándorlók számának növekedése miatt. Ez a, az Európai Unió külpolitikájának a 28%-os finanszírozási növekedését jelenti, és az elkötelezettségek is 2%-kal nőnek ezen a területen. Köszönöm, mennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm, van Insteroy úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csatlakoznék az előző megjegyzéshez. Aggasztónak találom, sőt, egyenesen riasztónak, ha megnézem ezeket az adatokat, ezeket a számokat. Nézzük az első pontot, és a másodikat. nem következetes hogyha kevesebb pénzt ö, bocsátunk rendelkezésre, akkor hogyan fogjuk megoldani a problémát? Akkor fölülről történő beavatkozásra lesz szükség? Nem is értem, hogy ezt hogy fogjuk elérni, tehát hogy, hogy majd a ribizlibokorban találjuk a, a pénzt, vagy hogy gondoljuk ezt? Hogyha megnézzük a cselekvési tervet a bizottság részéről, akkor jó néhány tervezett cselekvési tervet látunk, de hol van hozzá a pénz? Hogy fogják ezeket végrehajtani? 2015-ben. 2015 nem javított semmin. 2015 végén még mindig van 20 ö, milliárdnyi hátralékunk van. Mi fog történni, kérdezem, hogy valami forradalom és csoda során valami változik? E, ha, ha nem, akkor ha nem változik sem, akkor ez így fog menni még évekig azt kell mondanunk, hogy nézzétek, ez így nem fog menni. Hogyha nem kapunk ezekhez a programokhoz, nem rendelünk megfelelő finanszírozási forrásokat, akkor, akkor az is kérdés, hogy, hogy meddig jutunk a cselekvési tervekkel és ezek finanszírozásával. Valószínűleg elkezdték ennek a finanszírozási tervezését, de nem várhatunk 2015 végéig hiszen lesznek 2015 után operatív programok, már hallottuk, és aggasztó, hogy mit fognak az emberek kezdeni ezzel kint a terepen? Tehát, hogyha a tagország, az egyes adott tagállam nem tudja a kettő közti különbözetet ö, ö, lefedni. Mi fog történni akkor, hogyha nem érkezik meg a finanszírozás az adott régióba? csodáltam Spiráki asszonyt, hiszen olyan nyugodt volt, megkérdeztem tőle, hogy jól aludt előző él, és azt mondta, hogy nem nagyon. De minden esetre nagyon lenyűgöző teljesítményt látunk tőle, tekintettel főleg a jelenlegi görög helyzetre. Elnök. Köszönöm szépen. Kéri még más valaki a szót ebben a témában? Nem, akkor most megadnám a szót a bizottság képviselőjének. Tobias Vicske úrnak. Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő urak és hölgyek! Két pontot szeretnék kiemelni. Ahogy hallottuk, és már elhangzott, van ez a monitoring eh, munkacsoportunk, a mm, hátralékkal kapcsolatban, és elkészült a 2016-os költségvetés tervezete. És ugye itt van a 2007-2013-as időszakról a kisdemes fizetések kérdése. És reméljük, hogy 2016-ban ezt sikerül megoldani, feltéve, hogy nem lesznek további csökkentések és a kifizetési eh, elő, eh, tagországok kifizetési előirányzatai szerint 2016-tól eh, ugye az előző programozási időszak projektjei tehát leáll, tehát véget ért ez a programozási időszak, és a hátralékokat ki kell fizetni. És reméljük, hogy a költségvetés tervezetben meg lesznek az erre szükség, ehhez szükséges források, hogy ezt ledolgozzuk, méghozzá az idei év végéig, illetve a jövő évre. A második pont a kifizetési késedelmek. Azt mondhatom, hogy a kifizetési igényeket 16 napon belül kifizeti a Digi Régió természetesen a 2014-20-as időszakra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően persze dolgozunk a helyzeten, de tudjuk, hogy van, van, van kezdeti és előzetes finanszírozási rendszer, amely 2014-20-as programozási időszakra is irányoz elő cash workflow szabályosat még hozzá. Nos. Követjük a tárgyalásokat a költségvetési tervezettel, legalább annyira szorosan követjük ezeket, mint önök. Elnök, köszönöm szépen. Spiraki asszonyt kérdezem, hogy szeretne reagálni. Madam Chair, as I've already told you, I'm waiting for... Köszönöm szépen. Ahogy mondtam, várom a kollégák módosító javaslatait, és majd figyelembe veszem az elhangzottakat. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett ebben a vitában, és hozzászólt, és emlékeztették mindenkit, hogy 5 óra 30 a határidő július 27-én, a költségvetési eh, költségvetés tervezetről szóló véleményhez, és eh, szeptember 17-én fogunk a véleményről szavazni. És akkor most a következő napi rendi pont következik, ami pedig a koordinátorok ülése. Úgyhogy a többi kollégától elköszönök, és találkozunk velük majd eh, reggel 9-kor.